Jesteśmy w takim składzie, że możemy rozpocząć. Üdvözlök mindenkit! Úgy látom, hogy a részvevők száma elegendő a teremben, így elkezdhetjük az ülésünket. Akkor kezdjünk neki a mai ülésnek. Ha nincs kifogás ellene, akkor a napirend tervezetet elfogadottnak tekintem. Igen, tömör, ez a napi rend. Ugyanakkor igen széles tágterületet ölel fel, figyelembe véve a probléma súlyát. 19 nyelvre van tolmácsolás, finn, észt, mátai és ír nyelven nincsen tolmácsolás. A vita a mezőgazdasági piacok aktuális kérdéseit érinti. Phil Hogan mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős biztost üdvözlöm körünkben, nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk. És annak is, hogy ezeket az igen fontos kérdéseket megvitathatjuk. Nagy megedlégedésemre elmondhatom, hogy a Költségvetési Bizottság elnöke is itt van a teremben aki nálunk póttag. Igen fontos témákat tárgyalunk, ezért üdvözlöm Önt, Uram, itt, és nagyon köszönjük, hogy eljött. Nem akarok hosszasan beszélni a helyzetről, nem kívánok számot vetni a mostani helyzetre. A múlt héten volt Párizsban a mezőgazdasági kiállítás, és igen nagy meglepetés volt számomra, hogy Párizsban olyan sok panaszt hallottam a francia gazdáktól. Nem elégedettek a jelenlegi helyzettel. Éppen ezért ez rendkívüli ülés, és nem akarok most túl sokat beszélni, inkább átadom a szót a biztos úrnak, majd pedig egy percben lehet hozzászólni. Látom már, hogy többen kérnek szót, éppen ezért ezt az eljárási módot választottam. Biztos úr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy itt lehetek az Agri Bizottság rendkívüli ülésén, és alkalmam van arra, hogy az európai mezőgazdasági piacok jelenlegi válságáról és helyzetéről beszélhetünk. Ez a válság már régóta tart, és igen méreható, már hallottunk róla. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a jelenlegi helyzetről, és mielőtt még válaszokat adnék a kérdésekre, általános megjegyzéseket tennék. Elfogadom a gazdák panaszait. Egyébként soha nem kérdőjeleztem meg, Ové úr, a helyzet súlyosságát, és tudom, hogy a bizottság, vagyis önök is tudják, hogy milyen intézkedéseket foganasztosított, de ezek hatására még várni kell. A tanács és a parlament elhatározta, hogy további lépéseket tesz azért, hogy könnyítse a gazdák helyzetét a már ismert paramétereken belül, ezekről még szólni fogok. A piacon nincs egyensúly, főként a sertéshús ágazatban, de más ágazatokra is nyomás nehezedik, főként Dél-Európában. Néhány szót szólnék az általános képről. Nem hiszem, hogy a piacokat hosszasan nem érdemes elemeznem, hiszen önök mindannyian tudatában vannak a helyzetnek. Tudjuk, hogy mi a helyzet az árukkal, az áruk értékesítésével, ezeknek nehézségeivel. Az agro, tehát az élelmiszeripari és mezgazdasági ágazat nem mentes a piac változásairól. Tudjuk, hogy az olaj hordója ennek ára csökkent, és ez negatív, negatív hatással volt a kereskedelmi partnerekre, például Kínában lelassult a piac, és további lassulás várható. Az EU, az EU Oroszország elleni embargóját is ismerjük, és tudjuk, hogy nagyon nagy kihívás alternatív piacokat találni számunkra. A bizottság többször közbe lépett, hogy támogassa a termelőket, egy milliárd eurós összegről van szó, és a gazdák saját pénzéről is szó van, 900 millió eurót visszakaptak a gazdák, ez az ő pénzük volt. És ami a sertéshús ágazat problémát illeti, szolidaritási csomagtervet fogadott el a bizottság, 420 millió eurós összeget kíván szétosztani a tagállamok között azért, hogy a gazdákat támogassák. Nem szabad elfelejteni, hogy még vannak erőforrások, amelyeket nem használtunk fel tíz eh, tagállam eh, foganatosított intézkedéseket a 28-ból. Ami pedig a tej eh, vámtételét illeti, vagy illetékét, ez már nem alkalmazunk nem szabad lejjebb vinni az árakat, hiszen a gazdák saját pénzéről van szó. És szeretném, hogyha önök is tennének javaslatot arra, hogy hogyan lehetne a kiadásokat finanszírozni, és hogyan lehetne a piacokat aktívabbá tenni ebből a célból. A tanács a tagállamokhoz fordul azért, hogy megkérdezze, hogy milyen finanszírozási intézkedéseket tudnának tenni az említett problémák orvoslására. A piaci helyzettel foglalkozott a múlt héten a bizottság, és megemlítettem, hogy új intézkedéseket kell foganatosítani. A törvényhozóknak tudniuk kell, ismerniük kell a helyzetet, és a 2013-as intézkedések alapján kívánunk eljárni. A kapon belüli eszközöket akarjuk alkalmazni, és a, ha új intézkedéseket akarunk bevezetni, akkor ezt csak a konszenzus alapján tehetjük meg. Február 25-én is összeültünk, várjuk a tagállamok javaslatait. A már meglévő intézkedéseket akarjuk kiterjeszteni, például a magántárolás terén, a jelenlegi törvénykezési kereteken belül például felmerült a büntetések kérdése is, és a nem tisztességes kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépés, főként az élelmiszer ágazatban. Támogatni akarjuk azokat a termelőket, akik saját elhatározásukból csökkentették a tejtermelést figyelembe véve az intézkedéseket és a különböző ágazatokat, egyes ágazatokat rövid távon érintenek ezek az intézkedések, más ágazatokon belül pedig hosszú távú lépésekre van szükség. Ami az elemzést illeti, ma a mezőgazdasági különbizottság összeült, még nem kaptam erről elemzést, de a jövő hétfőn tartandó tanácsülést most készítjük elő. A javasolt elképzelések nem igazán újak. Szeretnék néhányat kiemelni. Az egyik elképzelés exporthitel eszköz kialakítása azért, hogy az élelmiszeripari és mezőgazdasági termékeket az EU-ban támogassuk, a termelést fellendítsük. Ami a javaslatot illeti, érdemes ezzel foglalkozni, például meg kell nézni, hogy hogyan lehetne finanszírozni ezt az eszközt. És úgy gondolom, hogy ez nagyon jól illeszkedne az Európai Beruházási Bank tevékenységi környezetéhez. A másik kérdés a tejtermékek, még foglalkozni fogok ezzel a kérdéssel, és azzal, hogy a gazdák és a vállalkozások a legfrissebb információkat kívánják megkapni. A másik a egyensúly helyreállítása a piacokon. A másik pedig a promóciós költségvetés igénybe vétele. Néhány héttel ezelőtt elindítottunk projekteket, 100 ezer milliós összeg áll rendelkezésre e célban. Ezen kívül 30 millió keret áll rendelkezésre a tej ágazat és a sertés ágazat támogatására. A következő években pedig az iskola tej és az iskola, iskolában a gyermekeknek kiosztott gyümölcs és gyümölcs és zöldség akció folytatását is szándékunkban áll felkarolni. Tarabella képviselőnek és munkatársainak köszönetet mondok. Következetes a szálláspontom, és nem akarom megváltoztatni a nézeteimet. A KAP végrehajtása a célom, ezt a törvényhozók határozták el, és 2011-ben úgy jellemezte ezt a bizottság, hogy célja a hatékonyabb szakpolitika és a fenntarthatóbb mezőgazdaság megvalósítása. A kap szakpolitikai területén alapvető változások álltak be, de figyelembe kell venni a jelenlegi árakat is. Hogyha azt mondjuk, hogy a tejpiac terén az egyensúly felbomlott, az intervenciós árak viszont nem segítik, a, nem javítják a helyzetet egyes országokban. Egyes országokban ez az ár abban segíteni a gazdákat és a vállalkozásokat, hogy újabb piacokat találjanak a támogatás segítségével, és ez automatikusan magával hozná a termelés további növelését. Szeretném kiemelni, hogy azonnali intézkedésekről van szó, de hosszabb távú intézkedésekre is szükség van. Éppen ezért a mezőgazdasági piaci munkacsoportot létrehoztuk, és releváns kérdésekkel foglalkozik, például a piac átláthatósága, a gazdák hozzáférése a pénzügyi eszközökhöz, azon kívül a szerződéses viszonyok, kapcsolatok támogatása és a gazdák felépésének támogatása. Mindennek az a célja, hogy a gazdák helyzetét javítsa a jövőben. Más kérdéseket is felvetett ez a munkacsoport, az önök bizottsága, és az említett munkacsoport készen áll arra, hogy ezeken dolgozzon, és igénybe vegye az önök támogatását, együttműködését is. Ismerjük a 2012-es tejcsomagtervet, és azt is, hogy milyen nehézségekkel néz szembe ez az ágazat. Elgondolkodtam azon, hogy szükség lenne a méreható elemzésére, és ezt előre hoztuk ennek nyilvánosságra hozatalát. A dátum 2000 20 és a tejtermelők megsegítése a cél. Minden lehetőséget még nem használtunk ki, és az élelmiszer láncolatban erősíteni akarjuk a gazdák szerepét. Nagyon kis előrelépés van a TIPS terén. A tárgyalásokat szeretnénk lezárni még Obama kormánya idején, vagyis mandátuma lejárta előtt. A 2016, ha 2016-ban csak a vámra összpontosítunk, akkor az nem lesz jó megállapodás. Vannak kényes ágazatok, és ezeket nem lehet teljes mértékben liberalizálni. A nagyobb vám liberalizáció lehetősége is felmerül, de szeretnénk önöket megnyugtatni, hogy tudjuk, hogy aggódnak emiatt az egyezmény miatt, de az önök helyzete igen erős, és szeretnénk megnyugtatni a 28 tagállamot, valamint a képviselőket is. Az önök kezébe van ez az ügy. Előrelépés van egyéb területeken is, egyéb tárgyalások terén is. A kereskedelmi miniszterek elhatározták, hogy, az, hogy véleménycserét folytatnak az ajánlatokról, a marhahúsról, a szárnyas félékről van itt szó. Figyelembe véve a az előnyöket, amelyekkel Európa a verseny terén rendelkezik. Nagyon oda fogunk figyelni erre a területre, azért, hogy versenyképesek maradjunk. Tudjuk, hogy ennek milyen hatása van a mezőgazdaságra. Van egy másik nemzetközi kérdés, mégpedig az orosz helyzet mindannyiunkat ez érint, és az, hogy nem férünk hozzá az orosz piachoz. Tudjuk, hogy ennek mi az oka, de tovább dolgozunk azon, hogy a helyzet változzon, a kapcsolatokat fenntartjuk, és Juncker elnök úr is tett lépéseket azért, hogy szabályozzuk a kereskedelmet. A az embargó ellenére több levelet küldött a bizottság, annak érdekében, hogy az oroszok észszerű és elfogadható javaslatokat tegyen. De még ez nem sikerült. Sajnos nem azért került a zsákocába, mert az EU nem lép. Mi mindent megteszünk azért, hogy az EU és Oroszország között a kereskedelmi kapcsolatok normalizálódjanak áprilisban egészségügyi zárlatot rendelt el Oroszország az EU termékekkel, e termékek ellen. Ezt is szeretnénk megváltoztatni. Szeretném elmondani, elnök úr, hogy az említett intézkedések ellenére az árak nem kielégítőek. Elszánt vagyok a téren, hogy a bizottság mindent meg fog tenni az európai gazdák segítésére, és a törvényhozók segítségére is számítok. Konstruktív véleménycserét kívánunk megvalósítani, konstruktív álláspontokat várunk. A bizottság az elmúlt 18 hónapban tudatában volt a nehéz helyzetnek, és mindenképpen dolgozik a helyzet megváltoztatására, változtatásán az eszközök időnként korlátozottak, de az önök bizottságának lehetősége van arra, hogy javaslatokat tegyen, arra nézve, hogy hogyan lehetne ezt a nehéz mostani helyzetet megváltoztatni. várom az önök hozzászólásait. Köszönöm. Dziękuję panie komisarzu. Proszę państwa, tak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyolc koordinátorunk van, kettő perc, fejenként ez 16 perc, Utána a vitára is lesz még időnk, egy hármelyed óra, és utána a biztos úr is kap időt, hogy válaszoljon. Kérem, hogy próbálják meg eh, betartani a rendelkezésre álló időt, mert a végén 15 eh, percet kell még adnunk a biztos úrnak, hogy tudjon válaszolni. de úr! Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött ide a szakbizottságba. Hát nagyon nehéz két percben összefoglalni a problémákat. Itt csak néhány pontot emelnék ki. De biztos úrnak igaza van, ami a válságot illeti. Általában nem is kívánok állást foglalni. De a személyes véleményem a következő. A jelenlegi info, intervenciós árrendszert hibásnak tartom, mert ez a rendszer nem tud gyorsan és megfelelően reagálni a e, piaci változásokra. Például a tej esetében jobb lenne egy adhok rendszert bevezetni, és esetenként eldönteni, hogy e, milyen, e, mit kellene kivonni a piacról, és milyen mennyiségeket. Ez jobb, mint a jelenlegi állandó, merev intervenciós árrendszer. Mert hogyha 29 cent, akkor megfizetetik a intervenciós árat. Úgyhogy meg kellene nézni, hogy melyik rendszer működne jobban a kettő közül. Azután szükség lenne a vaj zsír kapcsán újabb beavatkozásra a zsír vagy zsír helyett, helyettesítették importtal 100 ezer tonnával, és ezért támogatásra lesz szükség a tejzsír kapcsán, mert meg kellene nézni, hogy hogyan lehet javítani a feldolgozását. Azután itt van a Juncker terv támogatást magánraktározásra felhasználni, de hát ehhez tőke is kell. A Junka terv előirányozta azt, hogy gazdaságok is használassák fel ezt a támogatás, ezeket a beruházásra szánt összegeket. A feldolgozó üzemek kapcsán azonban szükséges kiemelni azt, hogy szolidaritásra is szükség van. Emellett az export kockázatok mögé biztosítékokat kell tenni, az USA-val is tárgyalásokra van szükség, a vámok mértékével kapcsolatban nem lehet, hogy az amerikaiak még megfeljék plusz vámokkal az importot. Az oroszokkal is gyorsan kell tárgyalni, a, ugye az oroszok az Amerikákat nem bolykottálják, az oroszok csak minket bolykottálnak továbbra is, és közben Amerikát pedig exportál nekik. Múlt héten írtam egy levelet, és az orosz agrárminiszter törölni kellene az EU-s fekete listáról, mert vele mindenképpen tárgyalnunk kell, és ez nem megy, amíg ilyen tiltó listán van. De Castro úr, parancsoljon. Látja itt, hogy mennyi idő a rendelkezésére, és hol tart. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy el tudott jönni ma a biztos úr. Elmondta, hogy igen, Válság helyzetben vagyunk, elég mély ez a válság a bizottság már elég régóta ugyanezt mondta, és jeleztük, hogy milyen aggájaink vannak, hiszen néhány ágazatban szintén, szinte drámai a helyzet, például a tejágazat mindenek előtt van nagyon súlyos helyzetben, soha nem látott mértékű nehézségek mutatkoztak, tehát nagyon-nagyon nehéz a helyzet a szabályozó rendszerhez kellene először hozzányúlni. Az nyilvánvaló, hogy reagálni akarunk a piaci volatilitásra, az ott jelentkező nehézségekre, és azután a kockázat menedzsment körében kell talán válaszokat keresni. A reformtól azt reméljük, hogy majd a félidős felvizsgálat során újabb intézkedések történnek. Az agrárpolitika eszköztára nem volt kielégítő, mikor kockázat vagy válságkezelésre volt szükség, egyszerűen nem sikerült fenntartani a piac megfelelő működését ezekkel az eszközökkel. A parlament is többször kihangsúlyozta ezt, és a reformok kapcsán a bizottság és a tanács sokszor reagált a mi felvetéseinkre a e, kezeléssel kapcsolatos e, kap e, eszközöket erősíteni kell, tekintettel az árak rendkívüli volatilitására. Olyan válaszra van szükség, amely mindenképpen a kínálati oldalról indul, tehát nem kell a már megszüntetett kvótákat visszahozni, de az Európai Unióban a tejtermelést nem lehet növelni, de nagyon alacsony viszont a termelő jár, és a, nem viszont a fogyasztói oldalon a fogyasztói jár nem csökken. Nagyon sok tisztességtelen gyakorlatot figyelhetünk meg, meg az egész ágazatban. Örülünk, hogy kolléganőnk meg Guinness asszony foglalkozik ezzel a kérdéssel, és várjuk a bizottságtól, az Európai Bizottságtól a konkrét kezdeményezéseket. Most már tényleg kézbe kellene venni a dolgokat, és egészen konkrét javaslatokat kellene a bizottságnak beterjeszteni. Nicholson úr. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm, biztos úr. Tudom, hogy a jövő héten jönnek ki az új javaslatok. A tagállamok válaszainak örült, talált ezekben a válaszokban valami újat, vagy valami különleges bölcs javaslatot tartalmaztak a tagállami javaslatok? A magántáralást emelném ki, mert ez valóban rendkívül fontos. Úgy tűnik, hogy már elértük a plafont, a maximumot. Van-e valamilyen tervenek a kiterjesztésére? Mert hogyha a pályáztatási rendszerre gondolunk, akkor a problémák nem fognak el megszűnni a termelők számára. Nem értek egyet önnel az intervenciós árkérdés körében, de hát ez egy eh, nagyon régóta van, ez már így, hogy nem értünk együtt egyet eh, egymással. Az input költségeket hogyan, tudja, honnan eh, tudnak megfizetni a gazdák? Ugye a műtrágya költségek kapcsán nagyon sok a probléma amikor az olaj ár ingadozását fizetjük, amikor nagyon magas volt az olajár, akkor azt mondtuk, hogy a műtrágya árának egy nagyon jelentős része kötődik az olajárhoz, ezért növelni kell a műtrágya árakat. De hát most hogy alacsonyak az olajárak, beszéltem megint trágyagyártyokkal, és akkor most azt mondják, hogy hát ezt a kereset és a kínálat alakítja. Akkor itt valami nem stimmel. És úgy gondolom, hogy meg kell néznünk az importvámokat is, különösen ezen a területen, hogy megnézzük, mit, milyen intézkedésre lenne lehetőség. Elég mérges vagyok, Hát az elnökök értekezletén kedden három órakor tárgyaltak valamiről, és akkor már tudni lehet, lehetett, hogy ön hétfőn érkezik. A sertés ágazat problémáira gondolok itt, mert úgy gondolom, hogy ez is egy olyan új probléma, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell. A közelmúltban küldtünk leveleket gazdákhoz, akik eh, különösen súlyos helyzetben vannak, és úgy tűnik, eh, hogy most már elérkeztünk a lehetőségek végéhez. Itt a termelők ugye nem olyanok, akik eh, nagyon könnyen sírnak, de most már tényleg olyan súlyos a helyzet, hogy nagyon komoly a veszély annak, hogy mindenüket elveszik a gazdák. Mm. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, biztos úr. Néhány tagállam felhívást intézett itt arra, hogy az intervenciós árakon keresztül kapjanak nagyobb támogatást a termelői árak. Most hát ez időben azt jelenti, hogy nagyon visszalépünk, és nem tudunk valami jövőbiztos megoldást kidolgozni. Folytassa csak a bizottság a piacorientált megközelítést, és a több mint egy milliárd euró támogatást nem kellene újabbakkal megfejezni, megfejelni, hiszen 2015 óta már ennyit támogatást szorosított a bizottság bizottság. Az agrárágazatot versenyképesebbé kell tenni a világpiacon, és ez, ehhez több dolgot kell megtenni. Az első és talán a legfontosabb a jobb szabályozó rendszer, például a kap egyszerűsítése, de más jogszabályokat is meg kell vizsgálni, a vállalkozás és szellemet, innovációt, versenyképességet kell erősíteni. Itt persze a költségek, így például a műtrágya költségeknél javítani lehet a helyzetet, ha szerves trágyat használunk a műtrágya helyett. A piacon kell megkeresni azt, amit támogatásként szeretnének sokan megkapni. Jobb szabályozásra van mindenképpen szükség. Nem konstruktív tervekkel érkeznek sokszor azok, akik ezt azt követelnek, nem csak pénzt akarnak. Mindenképpen és mindig gyorsabban meg kell kötni a szabadkereskedelmi megállapodásokat. Ez a következő, ez volt a második pontom. A harmadik, eh, erősíteni kell az ellátási lánc, mert a termelők helyzetét. Érdeklődéssel várom, hogy az agrárpiaci eh, task force milyen eredményre jut és eh, itt az Európai Beruházási Bank szerepe is nagyon érdekes lehet. Következő pont, Fontos, hogy jobban tudjunk megszervezni magunkat, azaz a termelői szervezeteket, szövetkezeteket, de új innovációkra is szükség van az ellátási láncban. Például a fogyasztókhoz közelebb kell vinni az értékesítést, ki kell iktatni a közvetítői láncokat, és ilyen módon is javítható a versenyképesség. Köszönöm szépen. Ki kíván még megszólalni? Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Önöket itt a valós világban. Sokszor elmondtuk már, hogy Franciaországban most már tarthatatlan a helyzet. És a gazdák arra kértek, hogy ütköztessem az ő érveiket az önével. Válság van, biztos úr. És meglep, hogy Hogan biztos úr és mások is, akik előttem szóltak, nem ismerik el, hogy az egyik oka vagy következménye annak, ahol vagyunk, maga a kap, illetve annak elmaradt reformja. És ugyanarról vitatkozunk, mint két-három évvel ezelőtt, hat hónappal ezelőtt, akármikor eddig találkoztunk. a megoldások készen vannak, most már csak fel kéne fogni, hogy mi a probléma. Legalábbis úgy tűnik, hogy így állunk hozzá. Mikor jön el az a pillanat, amikor a kap reformja mellett más politikai ötletek, elképzelések és a gyernek, amit közvetlenül kiáltanak a gazdálkodók a szabályozók fölé, felé. Mert ugyanis, hogyha a jelenlegi pályán haladunk tovább, hogy közpénzeket kap az ágazat, akkor folytatódni fog az is, hogy több száz ezer munkahely szűnik meg Európában. Köszönöm szépen! Emlékeztetném a kollégákat nemrégiben lefolytatott vitánkra a tej ágazatról, amikor Ja, eh, Herr Kommissar, die Anerkennung... Biztos úr utoljára körünkben járt. Helyén úr kap szót. Köszönöm, eh, elnök úr. Igen, válság van. Néhány héttel ezelőtt történt néhány piaci kiigazítás, de továbbra is fennáll az a válság, amely talán évtizedek óta a legnagyobb, sőt folytatódni fog. Nagyon szomorúnak tartom, hogy az ön javaslataink kívül az export hitelekre vonatkozóan semmilyen egyéb javaslat nem hangzik itt el. És ezzel is csak a 70-es évekre megyünk vissza, amikor tej, tavak és vajhegyek gyűltek össze Európában. Ha ennyit költünk ezekre az ágazatokra, akkor nehéz lesz megmagyarázni az adófizetőnek, hogy valójában túltermelés történik, ezt finanszírozzuk, és talán a tanácsnak is arról kéne beszélni Franciaországról, hogy Franciaország önként próbálja csökkenteni saját outputját, túltermelését, aminek láthatóan nincsen helye a nemzetközi piacon. Egyelőre azonban mindenki a legolcsóbb megoldást követi, hogy termel, termel, termel, és mégis próbálkozik. Ahelyett, hogy a mennyiségekről lemondanánk, a minőségre helyeznénk a hangsúlyt, ahogy persze már sokan is sokszor meg is tették. A minőségi tej gazdaságoknak van csak jövője. Megtévesztjük magunkat, az a benyomásom, nem igaz ugyanis, hogy az orosz embargó okozza csupán a túltermelést. A sertés hús ágazatban ugyanúgy jelen van, mint más ágazatokban, a tejágazatban. És ha az orosz embergót megszüntetik, sokan azt hiszik, hogy akkor majd minden jobb lesz. Nem igaz, mert ez egy strukturális hiba. Köszönöm szépen a szót. Biztos úr, másokkal szemben én nem üdvözlöm önt, mert az az igazság, hogy nagyon haragszunk a francia gazdák, haragszunk önre, mert nagyon súlyos állapotba kerültünk. Az Európai Bizottság, amelyet ön képvisel, az Intermarché kapcsán egy felmérést végeztetett el, és volt egy olyan terv, hogy magasabb áron átveszik a francia termékeket, de önök a gazdasági patriotizmust eh, tiltják. Meg kéne engedni pedig a francia gazdáknak, terjesztőknek, fogyasztóknak, hogy megállapodjanak egymással abban, hogy megveszik egymás termékeit. Néha kritizáljuk az extenzív gazdálkodást, de azért az extenzivitásnak is vannak előnyei. Franciaországban nagyon sok ö, embert foglalkoztat a mezőgazdaság, és ezért a kap reformja azonnal emberekre hat, munkahelyek megszűnését eredményezi. A termékenységre, termékenységre és a hozamra ment irányult minden politika eddig, de a gazdák érdekeivel senki nem törődik. Sok szakértő megerősíti, hogy a mezőgazdaságot vissza kell adni a gazdáknak, az ő szükségleteiknek megfelelően kéne fejleszteni. Apróbb bele nyúlásokkal. Ön azt mondja, hogy a francia gazdáknak nincs okuk a panaszra. Ugyanakkor mi ezt másképpen látjuk. Ön ragaszkodik a szabadkereskedelem dogmájához, és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 Sajnos a tejár nem elég magas ahhoz, hogy a tejtermelő költségeit ebből fedezni tudják. A kínálatot kellene csökkenteni. Ez viszont egy kettős korlátozást jelentene, ami azt eredményezné, hogy tej, vaj, sajt esetében egy csomag, egy intézkedés csomag kellene, és számos országot ez olyan súlyosan értene, akár diszkriminációra is sor kerülhet. A helyzet okai okait keresve termelési költségeket és az értékesítési költségeket is figyelembe kellene venni. Ezért kérdésem a következő biztos úr, milyen intézkedéseket tudna javasolni, ami közvetlenül hasznos lenne a tejtermelőknek? Köszönöm szépen, Müller asszony. Több részletet szerettem volna hallani. Egyrészt az érdekelne, hogy ugye Németországban nem használjuk ki teljes mértékben a likviditási támogatást, de hát itt van az de minimis szabály, ami egyáltalán nem jó a termelőknek. Mit gondol erről? Azután a nyerességek biztosítását hogyan képzeli el? az USA-ból, az USA-ban létezik egyfajta marzs biztosítási program, e, mit tervezőn lesz-e valami hasonló az EU-ban is. És végül még egy nagyon fontos kérdés, valóban cselekedni fognak e, szabályozás területén a tisztességtelen gyakorlat kapcsán az élelmiszer kiskereskedelem e, esetében ez nagyon gyakran felmerül, a, különösen a tejzsír esetében fontos lenne a receptúrákat felülvizsgálni, ez nagyon jó, amit tesz úr javasolt, mert hogyha ez így folytatódik, akkor a Németországban a tejfeldolgozók is tönkre fognak menni. Köszönöm. Je souhaite ici relayer les vraies difficultés. Szeretnék szólni az én körzetemben, az állattenyésztési körzetben az igazi nehézségeket, ami a gazdákat illeti. Nem csak az árak volatilitásáról van szó, hanem azoknak a nőknek és férfiaknak a helyzetéről, akik eh, nap mint nap eh, kétszer eh, szenvednek. Először is tédre kényszerítik őket, másrészt pedig nem lehet értékesíteni az árut, mert nem jól szabályozzák a piacot. Azok, akiknek már nincs veszteni valójuk, azok eljöttek hozzám tiltakozni, dühösek, mit tudunk nekik válaszolni, mondani? Az, hogy ideológiai okokból elhanyagoljuk az ő helyzetüket? Nagyon kellemetlen helyzetben vagyok európai parlamenti képviselőként. Látom, hogy, a, hogy elhanyagolja az EU a földet, ezt az örökséget és a mezőgazdas, mezőgazdasági munkát. Nagyon sokat tehetne az EU, hogy szabályozza a piacokat az EU. Kelly úr, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a biztos úrnak az, hogy ilyen erőteljes expozét tartott. Lehet, hogy nem mindenki ezt szerette volna hallani, de legalább világos volt, amit elmondott. A gazdák azért termelnek, hogy eladják a terméküket, és egyre nagyobb szükség van arra, hogy nemzetközi piacokon értékesítsenek. A bizottság erőfeszítéseket tesz, volt már előrehaladás, hogy találjunk új piacokat az EU-n kívül, főként a harmadik világban. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm biztos úr, hogy eljött, és beszélgethetünk önnel. Ami az export hitel kérdését illeti, ezt ön említette, Ezt hát óvni szeretnék. Néhány ország eh, próbálkozott ezzel, de most a válság kapcsán ugye látjuk, hogy nagyon sokan nem háború el menekülnek, hanem égség elől. A harmadik országbeli országokat elárasztottuk olcsó európai termékekkel, meg kell nézni, hogy ez hogyan zajlott a múltban. Ez az exporthitel dolog, ez, ez nem jó. A kereskedelmi láncok Európában visszaélnek a rendkívüli hatalmukkal. Ausztriában például három láncé a piac 80%-a, hát gyakorlatilag itt nem is lehet versenyről beszélni, és a kereskedelmi láncok minden lehetőséget piasztálnak, amit a piac kínál, ez a spirál egyre tovább megy lefelé. Világos viszonyokat kellene végre teremteni, és a termelői szervezeteket kellene támogatni, valamint a, egyértelműen a termelők oldalára állni ez ügyben. Egy kérdésem is lenne Oroszországa kapcsolatban, ezt ön is említette. Mi az ön véleménye arról, mekkora esélye van annak, hogy ismét megnyithat, megnyílhatnak a piacok, illetve az ön megítélése szerint végül is meddig tartott a jelenlegi embargós helyzet? Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Skorzystam z okazji, by zasygnalizować Köszönöm szépen, mondja Kalinowski úr. Biztos úr, felhasználom az alkalmat arra, hogy a biztos úr kompetenciájához tartozó területet említsek meg, mégpedig az élelmiszer biztonság kérdését. Ez főként a burgonya ágazatot érinti Lengyelországban. 15 évvel ezelőtt más volt nálunk a helyzet, a burgonya termelés illetően, viszont a tárgyalások során szembe kerültünk, és említettük, hogy milyen speciális, különleges burgonya betegség tört kínálunk, és laboratóriumba kellett teszteket végeznünk, és más piacokra kellett exportálnunk, de ez a baktériumos betegség nagyon sokba került nekünk, ötödére csökkent a termelés, és a gazdáknak még mindig igen drága laboratóriumi vizsgálatokat kell végezniük, ez nagyon sokba kerül. Jánor, elnök úr, biztos úr, örülök, hogy ezeket a kérdéseket megvitathatjuk, lenne még néhány kérdésem. Az első kérdés, biztos úr, nemzeti kiegészítő intézkedések megengedettek. Több mindent kell kiigazítani, egy-két példát hoznék fel. Például, hogyha támogatást akar adni egy tagállam a készlet csökkentésnek, vagy hogyha a termelés felhagyását támogatnák, a tagállamok, akkor ez engedélyezik-e, megengedette vagy sem. A második az export hitel kapcsán, hogyha ezt kiegészíteni kezességgel, akkor még ezt támogatni is tudnám, lehet, hogy a kezesség vagy garanciavállalás elég lenne, nem a, nincs szükség hitelre. A menekült ügy kapcsán a viszonylag magas árak, viszonylag korlátozott mennyiségek esetében a pályáztatási rendszereket tehát lehetne talán alakítani. És itt már elérkeztünk a kereskedelmi láncokhoz. A kereskedelmi láncoknál ugye nagyon elterjedt a saját márka, termék, és akkor dömping áron árusítanak bajat és sok más terméket. Erről mit, ezzel mit kíván tenni? Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, nem tudom, hogy a gazdák hallgatnak-e bennünket ma este, de én úgy érzem, hogy ön viszont nem figyel rájuk, nem hallgatja meg őket. Néhány órát töltött a múlt héten Párizsban a mezőgazdasági kiállításon, én viszont napokat, és ami az intervenciós árakat illeti, én ezzel kapcsolatosan nem ezt hallottam a gazdák részéről. Gyorsan kell lépni, igen, messzire elhalani az ő kiáltásukat, erőteljes kiáltásukat. És március 14-én a tanácsban ez az önfelelőssége, biztos úr, ami igen nagy. Kézben tartja az eszközöket, és ezeket az eszközöket önnek kell alkalmaznia, nem szabad várnia, ami a volumeneket illeti, közbe kell lépni azért, hogy az árak megváltozzanak. Két eszköze van, és két cikk, a 221-es és a 222-es cikk, amelyeket felhasználhat, és ezeket kell megragadnia azért, hogy reagáljon, hogy reagáljunk kollektíven arra a válságra, amelyen ma keresztül megyünk. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Biztos úr, örülök, hogy azt mondta az előbb, hogy osztja az agrárválsággal kapcsolatos aggodalmainkat, ez már kezdetnek elmegy, hiszen korábban még a válság tényét is tagadták. Biztos úr, vegyük komolyan ezt a válságot. A gyümölcs-zöldség ágazatban a piaci eszközök nem működnek. És azok a módosítók, amelyeket az ön csapata 2011 óta javasoltak, ezek lehet, hogy nem tökéletesek, nem a legjobbak, ágazatfüggőek, egyes lobbisták ezzel vádolják is a szervezetet, de előző ülésünkön megállapítottuk, hogy nem járható a revíziónak ezen a útja. A lojális erőket kell részben meggyőzni, részben legyőzni, az árak bizonytalansága, változékonysága közepette. Lenne egy kérdésem önhöz. Egy, ezt a bizottság elnökének intézném, ha itt lenne. Nem jó az, hogy sütöttök délután 5 órakor kezdünk el beszélni a sertéshúságazatról, valamit most már tenni kéne, hogy legalább a mi bizottságunk tagjai valamilyen minimális tiszteletben részesüljenek. Elnök úr, biztos úr. Nem tudom, hogy ön mit ért a jó intézkedések alatt. Sokan közöttünk úgy érzik, hogy ezek közül legalábbis némelyik nem volt jó eszköz gyakorlatilag ahhoz vezetett, hogy főleg a fejlődő országban, Afrikában nehezítettük a kistermelők dolgát, ahelyett, hogy az önellátásra állítánuk rá őket, most kénytelenek piacra termelni, ahol aztán hatalmas veszteségek érik őket. Nem kellene cukorkvóta, meg tejkvóta, hogyha kinyitnánk a piacainkat, és termelőorientált lenne a politika. De úgy tűnik, hogy a téti tárgyalások utolsó fejezete kapcsán sem fontolta meg ezt a bizottság. Ehelyett a 2030-as célokat kéne kitűznünk, és nem minden évben újra tárgyalni valamennyi szempontot. Bové úr kap szót. Tisztelt biztos úr! Ön sok mindenről beszélt, a rendeletről, az árakról, de a legnagyobb kihívás az a 600 mezőgazdasági termelő, aki öngyilkos lett ma, idén Franciaországban, mert képtelen volt megélni már a munkájából. Jó lenne, hogyha a 40 másodpercben, amely rendelkezésemre áll, velem együtt csendben maradna, és gondolna azokra, akik öngyilkosok lettek. Je vous remercie. Köszönöm. Bardzo dziękujemy. W tej chwili poprosimy o głos pan posł. poseł. Kijelentkezett még szóra? Brennan úr. Biztos úr. Pontosan tudjuk, hogy miért vagyunk itt. Hatalmasak problémák a mezőgazdaságban. Ön is megoldásokat keres, mi is megoldásokat keresünk. Nos, én utána néztem, mit tehetnénk? Itt egy indiai tea, karibi banán, kongói csokoládé és kenyai kávé. Mi ezekben a közös? Az, hogy fair trade ö, címkét viselnek. Nos, én olyan garanciákat szeretnék, hogy megkapták a pénzüket a termelők. Itt a lengyel kolbász, olasz alma, angol sajt, francia tej. És ezek esetében nincs garancia arra, hogy a farmer megkapta a fair árat, míg a harmadik világban termelt trade termékeknél van erre garancia. Hogy lehet az, hogy az Európai Bizottság, a farmer szervezetek, termelő szervezetek nem bírják elérni azt, amit egy kis NGO képes volt pénz nélkül, köztámogatás nélkül lábra állítani. Most van egy Fairtrade címke, ahol a fejlődő országok termelői megkapják a fair árat, mi pedig, ahol sok pénz van és sok fogyasztó van, nem fizetjük meg a termelőt. Igen, létre kell hozni most már az európai fair trade címkén. Tessenek megvalósítani ezt. Tak panna zaskoczył, że zapomniałem o czasie. Köszönöm. Jaj, közgazdaságban kifutottunk itt az időből. Tasznál asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy ismét itt van. Örülök, hogy látom. Két kérdés. Mikor fog a tejpor tárolási kóta ügyben a bizottság új javaslatot tenni, és ha ez nem történik meg, akkor a tej árcsökkenésével mit kezdünk? Sok tagállamban növelik a termelést. Észak-Írországban nem azért növelik a termelést, mintha ezzel egyetértenének, hanem azért, mert rá kényszerülnek, hogy meglegyen a cash. És gyakorlatilag ezzel a, a fenntarthatóságot ássák alá, eladósodnak, és olyan adóság ez, amelyet nem lehet már restrukturálni, hanem örökre alássa az ágazatot. Bosszúri bejön. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Queria começar por falar-lhe dos... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Mindenek előtt a periféri országokban, különösen Portugáliában és a régiónban nagy nyomás alatt vannak az árak, termelési ellenőrzéseket vezetnek be, és az EU intézkedéseinek semmilyen hatása nincsen. kérem elkezdeni, mire nem volt angolra a tolmácsolás. Biztos úr, tehát arról beszéltem, hogy nagy nyomás nehezedik az árakra a periféria országaiban, így Portugáliában, az én régiómban, az Azori szigeteken is különböző fékeket építenek be az árcsökkenés megakadályozás érdekében, de ennek nem volt hatása, ha ez nem európai intézkedés vannak, akik nagy versenyelőnyökhöz jutnak, és szükség lenne új javaslatokra a bizottság részéről, biztos úr. A külföldi termékek kapcsán új európai mechanizmusra lenne szükség, hogy támogatást adjunk a tejágazatnak, hogy magától csökkentsék a kínálatot a termelők, például tárol, magántarmalás, tárolás vagy más eszközök is elgondolhatók. Az árakat bizonyos helyeken tovább eh, meg kellene emelni, de a költségeket kézben kell tartani, összességében kell javítani az ágazatok helyzetét. Vecseó asszony. Köszönöm. Szeretném megköszönni a biztosnak, hogy eljött. Én is a tejágazatról szeretnék beszélni. Horvátországban több mint két ezer tejgazdaság működött az elmúlt két évben. Múlt hónapban az egész ágazatban csökkentették a tej árát további 3 eurocenttel, tehát jelenleg a literenkénti tej ár körülbelül 20 cent, És jelentős csúszások vannak a kifizetésekben. Külföldi kiskereskedelmi piacokkal nagy gond van, sok a dömpingár, és természetesen az osztrák embargós is súlyos gondokat okoz. Európában nőtt általában a tej termelés, Horvátországban viszont csökkent 5% az elmúlt két évben, de még ezt a tej mennyiséget sem sikerül eladni a nem versenyképes ár miatt. A kérdésem tehát az, hogy Horvátország milyen nemzeti intézkedéseket tehet, és ön támogatna azt a kérésünket, hogy európai szinten szabályozni kell a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos helyzetet. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, Európában változtatásokra lenne szükség, ami az értékesített mennyiségeket illeti mert ha nem teszünk valamit, akkor az árak volatilitása teljesen tönkre fogja tenni az európai gazdákat. A kereskedelmi láncokkal kapcsolatos helyzet egyszerűen elfogadhatatlan, előrelépésre lenne szükség. Az orosz embargó természetesen keményen sújtotta a termelőket, és valamennyien tudjuk, hogy amikor a mezőgazdaságban a kínálat csak néhány százalékkal is magasabb, akkor az árak akár 10 vagy annál több százalékkal is csökkenni fognak. A bizottságnak alaposan végig kellene gondolni, hogy a csőd közeli helyzetbe került gazdák milyen támogatást kaphatnának. Hát beruházási tervekre van szükség, több beruházásra. Persze, látjuk, hogy a csődközeli helyzetben lévők az elmúlt években sokat beruháztak, és mégis ilyen nehéz helyzetbe kerültek. Mert hát komolyan el kell gondolkozni azon is, hogy a hizöldítés maradjon-e ebben a formában, vagy pedig nem inkább a kockázatkezelésre kellene nagyobb hangsúlyt helyez. Z jednej strony mówił pan, że... Biztos úr, két dolgot említett. Egyrészt azt, hogy ami a mezőgazdasági piacok helyzetét illeti, az Európai Bizottság több mint egy milliárd eurót folyósított a helyzet javítására, de közben ott van a drámai helyzet a tejpiacon, szinte minden tagállamban és a húspiacon is. Ez azt jelenti, hogy feltehetjük a kérdést, sok pénzről van szó, és hatékony volt a bizottság fellépése? Mégiscsak kívánni valót hagy maga után. A másik pedig, hogy az USA-val a tárgyalások nem sokára befejeződnek. Szeretném, hogyha megnyugtatna bennünket afelől, hogy a földrajzi megjelölés például az USA-ból importált termékek esetében, vagy pedig a GMO val kapcsolatos jelzés, van-e génmódosító szervezet a termékekben, meg tud bennünket nyugtatni e felől, hogy a bizottság ezt nem fogja igénybe venni? Köszönöm, elnök úr, biztos úr, ön szólt arról, hogy milyen károkat okoz az orosz embargó. A mezőgazdászok, a gazdák az első áldozatai ennek, és jó lenne, hogyha eszközöket alkalmazna a kapon belül ennek orvoslására. Nem tudom már, hogy hány ülésünk volt, amikor feltettük ezt a kérdést önnek, és megkérdeztük erről. Örülök, hogy elismerte végre, hogy drámai a helyzet, de nagyon sok időt vesztegettünk el, biztos úr. Most a helyzethez illeszkedő intézkedéseket kellene foganatosítani, mégpedig gyorsan. Itt az ideje, hogy tegyünk. Ön beszélt időlegesen az intervenciós árakról. Ezeket 2008 óta szabták meg, és 2008 óta a gazdák terhei növekedtek. Jó lenne, hogyha figyelembe venné az, hogy a különböző országokban milyen a vásárlóerő. A másik pedig a hús jelölése a már elkészített ételekben a kiküldött munkavállalók irány elvére is szeretnék eh, utalni. Ott vannak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, és szeretnék még hallani az ár volatilitástól is. Köszönöm azoknak, akik engem támogattak. Köszönöm a szót. Figyelembe véve az, hogy nem született eh, a tejcsomagot illetően eredmény, hogyan akarja a szerződéses viszonyt javítani a közvetítőkkel, és az intervenciós árok csak átmenetiek. A 222-es cikket miért nem alkalmazza a bizottság a közös piacszervezésre vonatkozóan, hiszen ott most voltak reformok, és, a, és csak hat hónapon keresztül lehet az árcsökkenés ellen fölépni, a közös piacszervezés és a gazdaszervezetek, a termelői szervezetek szempontjából jó lenne ezeket a már meglévő eszközöket alkalmazni. Megvinész asszony. Köszönöm. A legnagyobb hatás ma este az egyperces néma felállást tette rám, amit José Bové javasolt, mert van itt valami döbbenetes a mai társadalomban, annyira alacsonyak az árak, hogy a gazdák öngyilkosságot követnek el, és ez nem csak francia jelenség. Fel kell tennünk a kérdést, milyen helyzetben vagyunk. Háromszor eszünk naponta, és akik ezt az ételt előteremtik, azok olyan reménytelen helyzetben vannak. Biztos úr, azt vontam le a beszédéből, hogy nincsenek eszközök és források arra, hogy a rövid távon a válságot meg tudjuk szüntetni. Ön most rázza a fejét, de ha ez nem így van, akkor mikor tapasztaljuk azt, hogy olyan akciókat, lépéseket tesznek, amelyeknek valóban lesz hatásuk? nem csak a húságozatról van szó, a tejről, hanem a zöldség gyümölcságazatról is. Tetszett nekem, amit a, az élelmiszerellátási láncról mondod, de közben az már nem tetszik, hogy voluntarista alapon lép fel a bizottság. Mit terveznek, milyen lépéseket tenne a bizottság az élelmiszerellátási lánc érdekében? Kedves kollégák, itt van önök előtt ez az Európa, és itt van, amit a biztos úr mondott. A biztos a komisszár szót a szovjet legfelső tanácsban alkalmazták. Azaz, érzésünk, hogy ön nem, önnek nem meggyőződése mindaz, amit elmondott, és amit a gazdáknak, gazdákról mondott. Ön a produktivista élelmiszeripar szóvivője. Szeretnék beszélni a támogatások azonnali fele emeléséről. Másodszorban a kollégákkal koordinálva lépni kellene a belső fogyasztás egészségesebbé tételéről és a címkézés, a kötelező címkézés bevezetését is el kell érni. A másik pedig fel kell emelni a sertéshús és tejtermék árakat, mert azok túl alacsonyak. Azt szeretném, hogyha etéren lépne és lépnének. Köszönöm, elnök úr. Világos, hogy plusz finanszírozás, plusz támogatás nélkül nem tudjuk megváltoztatni a helyzetet, hiszen a helyzet egyre rosszabb. Meg kell találni az eszközöket az európai költségvetésen belül, hogy hogyan lehessen szabályozni az árakat, mert különben nem változik a helyzet, főként a tej ágazatban, vagy meg kell engedni, hogy a tagállamok támogassák a gazdákat. Kritikus a helyzet Hollandiában, Litvániában például nagyon sok tejet importálnak más országokból, és közben a tej árak emelkedtek, a gazdák viszont nem kapnak érteleget, és nem akarnak már tej, tejet termelni a litván parlamentben lehetne lépni, hagyni kellene, hogy lépjenek, át kellene tekinteni ezeket a az intézkedéseket és a finanszírozást másképpen kellene megoldani. Következő hozzászóló. Rövid leszek. Tudja, hogy Finországban a tejágazat igen nagy kihívások előtt áll, és az orosz embargó súlyos hatással van ránk. Szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottságnak tovább kell támogatni a tejágazatot, és a támogatást emelnie kell. A bizottságnak azért kell intézkedéseket tennie, hogy a tejtermelés csökkenjen az EU-n belül. A tejkvóta helyzet átlátható volt, de kérdezem biztos úr, készen áll arra, hogy a tejágazatot az egységes piacon belül, a tejágazaton belül a tejtermelés csökkentse, és készen áll-e arra, hogy támogassa az európai gazdákat? Hojbus eh, asszony. Biztos úr, arról beszélt, hogy 900 milliót bocsát rendelkezésre majd 5 éven belül. Most Németországban csak 2015-ben 3,2 milliárd euróval kevesebb pénz került a tejgazdaságokhoz. Nincs meg az a pénz, amiből szubvenciókat lehetne fizetni. Ön itt az exportot dicséri egekbe. Hát 2015-ben minden releváns területen a sajt kivételével konstans maradt a volumen, nem volt növekedés a feldolgozó üzemek nyereségesek, de a tejtermelők nem. A tejtermelők fizetik meg az exportot. Miért nem karolja fel Franciaország javaslatát, hogy kompenzáció fejében csökkentsék a, a tej mennyiséget? Miért ne lehetne a gazdasági érdek érdekekre építeni a termelők körében. Erre vonatkozó javaslatot már nem hallottam. Fila. Grazie. Grazie al commissario per la sua... Csufila asszony. Köszönöm a biztos úrnak, hogy ma eljött erre a beszélgetésre, és köszönöm azt is, amit elmondott. Nyilván ön is tudja, és azt hiszem, hogy nekünk is el kell ismerni azt, hogy mélyülő, nagyon súlyos válságot élünk meg. A kollégák általában a tejről, tejgazdaságról beszéltek, én viszont most az európai paradicsom válságáról szeretnék beszélni, elsősorban a dél-európai országokat sújtja ez a válság, január első heteiben, tehát az idei év első heteiben a marokkói e, Európába irányuló e, paradicsom export 75%-kal nőtt, és ez e, azt okozta, hogy az európai termelők olyan súlyos helyzetbe kerültek, különösen a dél-európai piacokon csökkentek az árak. Kérdezném, hogy meg tudja erősíteni, hogy ez valóban így történt. Állnak rendelkezésre adatok a marokkói paradicsom exportról és a vámokról, illetve arról, hogy ezekből az országokból érkező áruk mennyiségét figyelik-e, mert az én adataim fél hivatalosak, vagy inkább becslések védintézkedése lenne szükség, mert a piacokon nagyon súlyos a helyzet. Ön szerint nem jött el az ideje annak, hogy újra be kellene vezetni, vagy el kellene gondolkozni a vámok újra bevezetésén? Köszönöm. Ön biztos úr eh, egyre bátrabb, és eh, elismer, eh, beismer olyan dolgokat, amelyeket mi már évekkel ezelőtt kijelentettünk. Válságban vagyunk, köszönjük, hogy felébredt ami pedig az utolsó ülést illeti, azt mondta nekünk, hogy a román hústermelők rendelkeznek eh, elég pénzzel azért, hogy, eh, hogy eh, lépni tudjanak. Azt mondták nekem, hogy igen, kaptak pénzt, mondták nekem a román gazdák, de olyan hústermeléshez, ami nem is Romániába folyik. az, ha az orosz embargó megszűnik, akkor a bizottság milyen lépéseket fog tenni, milyen tervei vannak erre az időszakra. Mivel hatalmasak a vesztességek, szeretném megkérdezni, hogy piac kutatást végeztek -e már, és tudják-e már, hogy milyen e, stratégiát fognak alkalmazni akkor, amikor beszüntetik az orosz e, embargót. Van önöknek stratégiájuk? Akkor kérem, hogy ezt e, ismertesse velem, azért, hogy ne érjen majd meglepetés. Den úr, köszönöm. Elnök úr, köszönjük, biztos úr, hogy eljött. Fontos, hogy itt van, és ez a nézetcsere is, véleménycsere is Tudják, hogy mi a problémánk Romániában az állami támogatásokkal, a szubvenciókkal kapcsolatosan a piacunk igen nehéz időszakot él meg, és nehezen tudják kifizetni a szubvenciókat, van, amit még a mai napig nem fizettek ki. Segítene nekünk abban, hogy egy automatikus rendszer alakuljon ki, és Európában központosítsák a kifizetéseket, a szubvenciók és egyéb kifizetéseket azért, hogy ne legyen annyi késedelem a támogatások, szubvenciók kifizetése terén. A másik pedig a föld kérdése Romániában. 40%-a a földterületnek már külföldi befektetők kezébe került. Ez nem lenne önmagában gond, jó lenne, hogyha ezt a mezőgazdaságra használnák ezeket a földterületeket, de sajnos ez nem mindig van így. Beló úr. Köszönöm, biztos úr. Hát nem kell önnek a világ összes baját a vállán hordoznia, de és mindenképpen eh, reménykeltő az ön munkája számunkra és a gazdáink számára. Nem csak eh, azért dolgozunk, hogy eh, pénzt kapjunk érte, hanem hogy legyen valamilyen hasznunk is, és a gazdák nem dolgozhatnak úgy, hogy semmit nem fizetnek nekik, semmi hasznuk nincsen. Az országainkban nem úgy kezelnek bennünket, mint a többi európai állampolgárt. Napról napra több a mezőgazdaság eh, van a nehézség, a mezőgazdaság eh, munkahelyeket garantál, az élelmiszer ellátást, a terület eh, védelmét, de már nincsenek tejkvóták, beszélt a megoldásról, de nem oldódott meg a helyzet. Már nincsen kvóta. Beszélt az európai piacról, a többi piaccal való kapcsolatáról, de tudja-e biztosítani azt, hogy a termékeink eljutnak más piacokra is? Ott van az orosz embargó. Mikor lesz ennek vége? Azután az USA-val való kapcsolatok. A mi mezőgazdaságunkat Európában védeni kell, Dante úr. Biztos úr, először is elnézést kérek azért, hogy a repülők késői érkezése miatt nem hallottam, amit elmondott, de már tolmácsolták nekem azt, amit elmondott. Ön már jelen volt, és hallott arról, hogy több napig tartott a mezőgazdasági kiállítás Párizsban, és ami megdöbbentett engem, az az ő tekintetük volt, pedig ők kiváló termékeket állítanak elő, és még a legjobbak is nagyon nehéz helyzetben vannak. Ön azt mondta, hogy a mutatók még nem árulkodnak az új helyzetről, de nekem alkalmam volt sok gazdával beszélni. Azt a bankok, hogy egyes régiókban a területek 15%-át nem lehet helyrehozni, és a kölcsönök, rövidtávú kölcsönök kapcsolatos kamatok 40%-kal emelkedtek a múlt évhez viszonyítva. Ami pedig a nagy hipermarketeket illeti, 14%-ot veszítettek a tej esetében, 30%-ot pedig a hasznukon, és a tárgyalásokat követő hetekben kb. 30 termékfélét elutasítottak a, mi a mezőgazdaságot és az élelmiszert ipar, hát ez, ipart illeti, ez a helyzet nálunk, és eh, ami a kapot eh, jelenti, a parlament eh, ebben közreműködött, de a válság időszakában a termelői szervezetek és a termelő szervezetek egyesületeit a 101-es cikk alól felmentést kellene, hogy kapjanak. Itt az EU alapszerződéséről van szó, és ez a cikk a versenyszabályokat ismerteti. Nekünk eszközre van szükségünk ahhoz, hogy a remény sugár lássuk, és a tárgyalások során sikerüljön eredményeket elérni. Ami az exportot illeti, nem az ár háborút akarjuk, ahogy Tarabella kollega mondta, hanem szeretnénk erőteljesebben fellépni a promóciókat illetően azért, hogy a piac egy részét tehermentesítsük. Hogyha gyorsan nem lépünk, olyan nagy a reménytelenség vidéken nálunk, hogy szerintem nem sikerül a helyzetet megjavítani. Dante úr dupla időt kapott, mert ő javasolta ennek az ülésnek a megtartását. Ahogy amit ön mondott, azt én is elmondtam az ülés elején, dinamik, a helyzet dinamikáját figyelembe véve a változások nem hoznak pozitív eredményeket. Rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, és éppen ezért lépnünk kell, mégpedig azonnal, azért, hogy változtassunk a helyzeten, mégpedig ma. És csak később gondolkodhatunk tágabb értelemben, hosszabb távra. Mert mi történik majd a az áttekintés után, mi történik 2020 után, ez most nem érdekli a gazdákat, hogy a felülvizsgálat után mi történik. Ők most akarnak választ kapni, és majd utána fognak a jövőről beszélni. Az élelmiszerállak az egész világon csökkentek, tavaly 19%-kal, a kereslet is csökkent egyrészt, de más tényezők is befolyásolták ezt, például Kína. A az embereknek azt mondják, hogy nem jó a laktóz, akkor nem isznak tejet, és állandóan vannak olyan változások, amelyek hatással vannak a mezőgazdaságra is. Másképpen kell hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, a promóciót, a és az értékesítést másképpen kell végeznünk. Nem a, a tejkvótához akarnak visszatérni az emberek, hanem a szerződéses alapokhoz. A szerződés az tulajdonképpen a kvótarendszer modern formája ne gondoljuk, hogy az embargó vége után a dolgok normalizálódnak. Oroszországnak új termelői vannak, új beszállítói, újabb forrásokból. Nem lesz már az a helyzet, mint volt Oroszországgal kapcsolatosan régen. 15 perce van biztos úr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm mindenkinek a megszólalásokat. Meg bevezetőmben egy-két javaslat megfogalmazódott már. Nyilván az önök körében még több megoldás is megszülethet, ezeket én becsatornázom. Jövő héten meg is teszem ezt a kiterjesztést, de látják, hogy csökkentik a pénzünket évente. Nekem egyre kevesebb pénzből kéne többet megoldani. A jogalkotás is az udambál, Nekem biztosként csak a meglévő szabályokat végrehajtásával foglalkozhatom, és nagyon fontos, hogy a versenyszabályokat is betartsa az EU. Ők egyébként csak mindent másképp látnának, mint önök, és mi, mint én is. Nagy ellenállás jönne ebből az ágazatból is, hogyha nem azt csinálnám, amit ők akarnak. A fő fejezet címeket, ha nézik, azért sugalják, hogy mit akarunk. Az ellátás szabályozását. Minden egyéb javaslat mellett ezt emeljük ki. A tututu módszer hozzáférhető, alkalmazható. az emberek szeretnek termelői szervezetekbe tömörülni, de a teljes tejtermelés 15-20%-át lefedhetné egy ilyen új eszköz. Az önkéntes megalapodás ugyanis a tagállamokat leszoktatná arról, hogy ö, túltermelést ösztönözzenek, 2015-ben az EU tejtermelésének 2-5%-a fölösleges lesz, eladhatatlan lesz. Tehát látható, hogy az ár grafikon azt mutatja, hogy továbbra is csökkenni fog az ár, csak már nem olyan dinamikusan, mint eddig. mi önkéntes megállapodásban gondolkodunk, mert ezt tudja legjobban szabályozni a kínálatot. Persze néhány intézkedést hozzá kell igazítani. Hogy miért avatkoztunk be? Hát, ha nem avatkoztunk volna be, akkor más háborodott volna föl. Igen, a termelést kell korlátozni én ezt elismerem. Amennyiben piacai feltételek érvényesülnek. Ezt őszintén hiszem, lehet, hogy ebben nem értünk egyet, de én ettől a véleményemtől nem tudok eltekinteni, és akkor még nem is beszéltünk a jelenlegi kínálatkorlátozási intézkedések esetleges bevezetéséről. Ugye 190 ezer tonna túltermelésről beszélünk, és vonzó árak mellett ez magát szabályozna. Ezt a kis keskeny utat próbáljuk járni, hogy úgy csökkentjük az árakat finoman, lassan, óvatosan, hogy beálljon ez az egyensúly. Ugyanez érvényes a sajtágazatra, ahol ugyancsak vizsgálják szolgálataink, hogy mivel lehetne a plafonokat egy kicsit feljebb pakolni, hogy több minden beférjen alájuk. Nos, e tekintetben úgy érzem, hogy a közbezerzések és a plafonárak területén jó úton járok. Dessur említette az Európai Beruházási Bank és a Juncker alap kokat. Ezekkel a pénzekkel nem élünk még kellőképpen. Az Európai Beruházási Bank azért csinált önálló bankot, mert nagyon óvatos a körültekintőek, kockázatot elemzik. Óriási potenciál lehetne ebben, hogyha a gazdálkodók hallgatnának ezekre a jóslatokra és intézkedésekre, remélem, hogy a Juncker alap és a beruházási alap pénzei ö, hamarosan elérhetők lesznek, és akkor sok minden meggyógyul. Ami az import klasztereket illeti, a mi hozzáállásunk az, hogy igen, akarjuk korlátozni a versenyt az európai műtrágya piacon, mert meg akarjuk védeni az európai műtrágya gyártókat. Maszkovicsi biztossal egyeztetünk arról, hogy ő mit tehetne. Például az importtarifák ideiglenes felfüggesztését bevezethetni, amelynek azonnali hatása lennek. Ugye 14 euró most tonnánként az ár. Sajnos az energia árakhoz hasonlóan, mezőgazdasági árakkal ilyen értelemben senki nem törődik, ezen kéne elgondolkodnunk, és ez segíteni a, a gazdák hatékonyságát. Ami a sertés hús magántárolási kedvezményét, volumenét illeti, ugye 44 millió eurót költöttünk ebben erre a szélre idén. Egyes tagállamok azonban részt vettek a projektben, Két és fél millió túrtermelés produkált Franciaország, 90 millió tonnás termelés mellett, már pedig, ha belép a rendszerbe, akkor ettől megszabadulhatna ettől a tehertől. De a sertés hús termelőket, ha kérdezzük, Németországban, Spanyolországban, akkor 25 millió tonnás volumenről beszélnek, amilyet bevittek a rendszer alá, de tényleg nem működik egyes országokban ugyanaz. Tehát Romániában, Franciaországban nem ugyanazokat az intézkedéseket, nem ugyanolyan mutatókkal kell finom hangolni. Lehet, hogy ki fog alakulni a tagállami kvóták, tagállami plafonok rendszere a sertéshús területén is de ezt meg kéne agadályozni. Én a sertés hús témát folyamatosan napi renden tartom, mert sajnálatosan tartom, hogy ennyire hosszú ideje nem nő a hús ára. Tehát nem kizárt, hogy 2016-ban majd ezzel is foglalkozik egy intézkedésünk, bár ehhez még meg kéne találni a pénzeket. Néhány hónapon belül eldől, hogy ez sikerül-e ezt a pénzt megszerezni. Az Európai Beruházási Bank minden esetre jó irányban ösztönöz, a tagállamok egy része is. Ami a kockázatmenedzsmentet illeti és a rendre kerülső eszközöket. Ha megnézzük ezeket az eszközöket, én is kollégának is mondom, nagyon komoly hatást lehet elérni a vidékfejlesztési program jó irányításával. Bár ez ugye tagállami kompetencia, ha a tagállamok felgyorsítanák azt a folyamatot, hogy az egyik fejlesztési projektől a másikhoz át tudják csoportosítani a pénzeket gyorsan, 6 hónap helyett 6 hét alatt, akkor annak már lenne értelme. Tehát ha egy program szabályait akarja egy régió módosítani, akkor mi ebben benne vagyunk, csak kérjük a kezdeményezést is. Ez a rugalmasságot szolgálná, és a tagállami szemléletet magasabb szintre emelni, a, és a jövedelem is jobban stabilizálódna. A kockázat kezelés mellett ez is kiváló eszköz lenne, de nem minden tagállam él ezzel. A vidék fejlesztésben 19 eh, intézkedésből hetet használnak a, a tagállamok talán, Úgyhogy a bizottság még megnézhetné, hogy hogyan tudná ezeket vonzóbbá tenni a tagállamoknak. Szerintem sikerülni is fog ez, hogy ezeket jobban használják. Összességében hallották tőlem korábban, hogy 28 tagállamból csak 10 hajtja végre a programot. Szívesen adnék én több pénzt, de mire? nem költik el a pénzt a tagállamok, a megkapott pénzt. Önöknek is fel kell tenni kérdéseket, de nem csak itt, hanem otthon is. Miért van ez az alacsony abszorciós kapacitás egyes országokban? Szeptemberben újabb pénzekhez jutunk, és ezekhez még a tagállamok is hozzátesznek, és egyes helyeken nem használják földöket, szóval ez azért tagállami probléma is. Az orosz helyzet kapcsán. Nem mi okoztuk az orosz válságot, mi csak a következményeit kell, hogy elviseljük. Itt egy egész ország politikája megszenvedte egy ágazati politikában hozott téves döntés következményeit. De nem én fogom megmondani, hogy ezzel mi lesz a jövőben. Nekem az a dolgom, hogy a tagállamoknak adom a pénzt, hogy támogassam vele a zöldség gyümölcságazatot, és valamit elérjünk. De sok hasznos gondolatot mondtak itt, hogyha az orosz agrárminiszter nem utazhat Európában, akkor nehéz vele ugye tárgyalni, hogyha tilos Európába utaznia. Tehát lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit politikailag jobb hangulatot teremteni, amelyben újra tárgyalós viszonyba keveredünk az oroszokkal. Ez nekünk is az érdekünket száll, szolgálná. Tehát normalizálni kellene az általános politikai, a kereskedelmi viszonyokat. Én a magam részéről mindent megragadok, minden lehetőséget, hogy ezt ösztönözzem de egy kicsit egyedül vagyok, és amikor megkérdezik tőlem, hogy ez mikor zárul ez a folyamat, most arra csak azt tudom mondani, hogy nem tudom. Juncker elnök is ezt szeretné, de hát ahhoz, hogy történjen valami, kettőre van szükség. Other issues were mentioned were de minimis. We are looking at that. What I meant by export credits. Mit is értettem export hitelen? A hát tagállamok harmadik országokba irányuló exportá, exportját segítjük. A WTO döntésének meghozatal, akkor én is ott voltam Nairobiban. Itt arról van szó, hogy a legkevésbé fejlett országokat segítsük, nem ehhez akarunk visszatérni, de azért vannak lehetőségek. Például értékeny piacokon export garanciákat lehet adni, annak biztosítására, hogy az exportőr megkapja a pénzét. Ez nem dömping, ez nem eh, megy szembe a WTO döntésével. De létezik egy export garancia mechanizmus, Németországban, más országokban is élnek ezzel a lehetőséggel, és mi azt vizsgáljuk, hogy ez valamennyi eh, tagállam eh, számára hozzáférhetővé lehet tenni, hogy részvének egy ilyen rendszerrel. Az élelmiszerláncról is sok szó esett Nos, ez valóban egy kritikus fontosságú kérdés. A tej ára az elmúlt hat hónapban általában egy centtel csökkent, de ez a termelőket igazából nem érinti. Franciaországot hozom föl példának, de a legtöbb tagállamban ugyanaz a helyzet. Az élelmiszerlánc szereplői nem a termelők érdekét szem előtt tartva dolgoznak, vagy tevékenykednek, és mi továbbra is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, majd Kaszke úr is ellátogat az önök szakbizottságába, megvizsgáljuk, hogy mit lehetne tenni az élelmiszerlánc kapcsán, mert az elfogadhatatlan, hogy a egyre kisebb mértékben részesülnek a nyerességből a termelők. Én határozottan támogatom az, hogy legyenek intézkedések minél több tagállamban, és az agrárpiaci munkacsoport, a Task Force szeptemberben már valamilyen eredményt letesz az asztalra. Meg kell nézni, ha szükség van európai jogszabályra, én nyitott vagyok, ahogyan ezt sokszor elmondtam, Nézzük meg, hogy mi lesz elég robosztus, ami ezt a vizsgálatot túléli, és több vezérigazgatóság, a DigiLó és a Competition is érdeklődik a kérdéskör iránt. És végül elnök úr, amit Bové úr mondott, az nagyon érintett, hiszen valóban nagy nehézségekkel állnak szemben a termelők. Igen, ezt tudom, hogy nagyon nehéz időket élnek meg a gazdálkodók, és én nagyon sok pénzt szánunk erre évente milliárdokat. Az elmúlt évben a, a migrációs és a menekültválság megoldását segítendő, ezért gondolom, hogy más célokra is lehet forrásokat találni, amikor valamilyen hasonló egy e, nyomás nehezedik tagállamokra. Tehát a, megpróbálom elérni, hogy ebben ezekben a nehéz időben kapjanak támogatást a gazdáink, hiszen e, nagyon nehéz helyzet, már túl régóta tart, sokkal régebb óta, mint amire számítottunk. Következő héten kidolgozok javaslatokat, és elgondolkozom majd azokon a felvetéseken, amelyek ma este itt elhangzottak, és ennek lenne még egy javaslatom a jogalkotási folyamat részleteiről a parlament mezőgazdasági szakbizottságával és a tanácssal is kell tárgyalnunk. Jövő héten itt egy csatát kell megvívnunk erről a csomagról, és remélem, hogy jó munkát tudok majd végezni a E, jövő héten a megfelelő források, illetve jogalkotási javaslatok kapcsán egyaránt. Köszönöm szépen, biztos úr! Az egész bizottságnak kell dönteni, nekünk pedig mindegyik biztossal kell tárgyalnunk. Nagyon fontos, hogy a tagállamoknak mi az álláspontja, akik ugye a tanácsban egyeztetnek. Frakciók is meg kell, hogy vitassák ezeket a kérdéseket. Ez minden politikai szinten erre szükség van beszélgessenek képviselőtársaikkal, frakcióvezetőkkel, hogy olyan légkör alakuljon ki, ami kedvező Hogan biztos tárgyalásai szempontjából. Csak ha együtt közösen lépünk fel, akkor lehet ez a fellépés hatásos, és mindenképpen erre van szükség, és nagyon fontos, hogy ez sikerüljön. Köszönöm a biztosnak, és köszönöm biztos úrnak, és köszönöm önöknek is, hogy itt voltak. Az elnök kedvesen a tolmácsok munkáját is megköszöni, hogy tovább maradtak az előirányzatnál, és ezzel, mondja az elnök, lezárom az ülést. Meghallgattuk a biztos urat. Köszönöm szépen. Jó éjszakát.